kül- és határpolitikájának példáját, Európai Uniós alapokkal képeznek ki nigériai határőröket azért, hogy a terrorizmus ellen küzdjenek. És az eredmény egyértelmű, ami korábban biztonságos vándorlási migrációs útvonal volt, ez most már veszélyes, és nem lehet most már átjutni úgy, hogy ne kelljen a mafiákat lefizetni. Tehát az önök politikája gyakorlatilag a mafiákat támogatja. Azt mondták nekem a menekültek, akik a szudáni háború el menekülnek, hogy igen, és tovább fogunk vándorolni. Ezek azok az emberek, akiknek menekült jogok van Európában, és ehhez képest Líbiában tartóztatják fel és kínozzák őket. Köszönöm, mondja az elnök. Egy perc, Lebreton úr. Merci, madame la Köszönöm, elnök asszony. A Marakási egyezménye az EU, illetve a bizottság egyszerűen fatalitásnak tekinti ezt a migrációt, és nem pedig egy lehetőségnek. Három ér értelmes intézkedés kéne hozni. Az újonnan érkező migránsokat el kellene osztani egy kötelező kótarendszerre a tagállamok között. Kettő, legális útvonalat kell kialakítani a migránsok számára. Három, a belső határokat le kell bontani. Több mint két év óta nagyon sok állam a Schengeni egyezmény ellenére újra felállította a határellenőrzést. A 2015-ös Juncker terv nem volt sikeres, hiszen 160 ezer migránst kívánt ez a terv áthelyezni, és a nemzeti érdekeket nem vette figyelembe. A mindenki tudja, hogy megoldást kell találni. A bizottság sikertelen, de ezt nem veszi tudomásul, így gyakorlatilag saját magunkat lőjük lábon. For... Másfél percben Coelho képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt eh, Abramopoulos biztos úr, tisztelt eh, államtitkár asszony. Az év első két eh, hetében naponta meghalt egy ember, aki megpróbált eljutni az európai határokhoz. Tavaly 2018-ban valószínűleg a legsúlyosabb rátát tapasztaltuk, ugyanis minden száz érkezett személyből egy meghalt. Egyre kevesebb a menedékkérelem, ennek ellenére öt ország fogadja be továbbra is az érkező személyek majdnem 75%-át. Tekintettel a közelmúltbeli populista narratívára azt is gondolhatnánk, hogy legalább a visszatérők esetében jól alakul a helyzet, de nem így van, mert a kormányok e tekintetben is kudarcot vallanak. 2017-ben a visszatérések hatékonysági rátája 37% volt, ami még az előző évi rátát is alulmúlta képesek voltunk megerősíteni a Frontex-et, és azt remélhetnénk, hogy legalább az Európai Menekültügyi Ügynökséget létre tudjuk hozni. Ez a nyolc struktúrát javaslat közül az egyik, de a kormányzatok itt is kudarcot vallottak, ahogyan az Diaz de Mera már elmondta. Mit terveznek az elnökség négy hónapja során a tanács? Végre egyszer tiszteletben tartja és meghallgatja a parlamentet? Ne legyenek kételjei, tisztelt államtitkár asszony, a tétlenség nem csak azokat sújtja, akik védelemet keresnek az Európai Unióban, hanem megkockáztatja, veszélyezteti a mi imázsunkat is, az értékeinket, és ösztönzi az üres populizmusokat és az idejét múlt nacionalizmusokat. Köszönöm. Niedermuller egy perc. Köszönöm, elnök asszony

Most pedig megadom a szót Visztiszen úrnak egy percben. Köszönöm szépen. Évente illegális migránsok százezrei árasztják el az európai határokat. Ezt a vitát halva az embernek az a benyomása, hogy az emberek támogatják ezeket a jogszerűtlenségeket a migránsok és az embercsempészek részéről is. A parlament nagy többsége úgy tűnik azt gondolja, hogy legalizálnunk kellene körülbelül egy millió ember érkezését évente, ezek az emberek nem integrálódhatnak itt az Európai Unióban. Éppen ezért nagyon fontos Dánia számára, hogy kimaradjon ebből az integrációs őrültségből, ami itt folyik a parlamentben. Az egyetlen intézmény, amely észszerű álláspontra helyezkedett eddig, az a tanács, ezért reméljük, hogy a tanács továbbiakban is megtagadja majd az őrült javaslatokat a bizottság és a parlament részéről, hogy osszuk meg a migrációs nyomást. Fel kellene tartóztatnunk ezt az illegális migrációt, még mielőtt darabjaira szedi Európát. Köszönöm szépen, egy percben Albiol Guzmán képviselője a szó. Először is úgy döntötték, hogy úgy döntöttek, hogy lezárják a határokat, nehogy egy migráns is bejöjjön Európába. Aztán úgy döntöttek, hogy a legjobb elrettentő stratégia az, hogyha hagyják, hogy meghalljanak a földközi tengeren. Arra kényszerítik őket, eh, hogy az embercsempészek eh, karmaiba rohanjanak, nincsenek eh, európai hajók, még azt sem hagyják, hogy a civil szervezetek megmentsék őket. A spanyol kormány például nem engedi azt, hogy az Open Arms hajó megmentse a menekülteket, és ezáltal cinkossá válik a jelenlegi stratégia pedig az, hogy megakadályozzák, hogy akár Afrikából kijöjjenek. Ez egyfajta új gyarmatosítás, és afrikai országokkal is megállapodások születnek, európai forrásokkal, kínzó és rabszolgatartó központokat finanszíroznak. A határokat ellenőrzik Európában, és az Európai Unió megállapodásokat köt vérengző diktátorokkal, mint például Szudánnal. Ebben a választási kampányban úgy tűnik, hogy minden elfogadható, ahol a szélső jobboldal még a szociáldemokraták helyért is versenybe szállt. Köszönöm. Half minutes. Köszönöm szépen, másfél percben Zamit Dimech úr. Iva, signora signora president a każ <clears throat> li meta nirreferu għal dak li. Köszönöm szépen, amikor arra utalunk, hogy mi történt a múlt héten, amikor azt láttuk, hogy három hétnyi szenvedés után 94 ember, közöttük öt gyermek végül sikerült, őket sikerült partra helyezni, ezzel megoldódott az eset. De hogyan? Hát adhok módon, ugyanis úgy tűnt, hogy egy ember felhívta a másikat, és így telefonhívások mentén oldódott meg a dolog. Avromopoulos biztos úr pedig valódi európai érzel, érzelmet és szellemiséget fejezett ki, amikor azt mondta, hogy egy fenntartható mechanizmusra van szükségünk, egy olyan mechanizmusra, amely a szolidaritás értékén alapul. Nem szabad ezeket az eseteket adhok módon kezelni. Azt láttuk, egy olyan helyzetet láttunk, ahol nagy országok megfélemlítési taktikákat alkalmaznak kisebb országokkal szemben, ez elfogadhatatlan. És kulcsfontosságú, hogy ezt az ügyet egyértelmű politikával, reformpolitikával közelítsük meg. Elnök asszony, először is szeretném megköszönni Avramopoulos úrnak a kedves szavait. Mált tával kapcsolatban egy látogatást ígér, természetesen mindig szívélyesen fogadjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Morales úr, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan a mandátumunk végéhez közeledünk, már csak három hónap van hátra, és déjávű érzésem van egy apró ország, mint Málta, az volt az, az ország, ahová, amikor először európai parlamenti képviselő lettem, menekülteket fogadott be, és most is menekülteket fogad be. A biz biztos pedig tagállamról tagállamra utazik, és a kérdés az, hogy elment az eszünk, amikor azt mondjuk, hogy nincsen közös reformpolitikánk, amikor nincsen Dublini csomag? Ezt a kérdést kell feltennünk és megválaszolnunk. Közös megközelítésre van szükség, azon abban, hogy ezt nem tesszük meg, akkor a szívacsa a szégyene megismétlődik, ezerek fognak odaveszni a tengeren. Tehát három hónapunk van mindössze, ezt a lehetőséget meg kell ragadnunk, és a román tanácselnökséget pedig arra kérem, hogy ragadják meg ezt a lehetőséget. Már a szerződések keretében is eh, elvégeztük a házi feladatunkat, ragadjuk meg ezt a lehetőséget, ragadják meg ezt a lehetőséget, tegyék ezt meg, három hónapjuk van rá. Thank you. One... Köszönöm. Rádev úr, egy perce van. Köszönöm, elnök asszony Hölgyeim és uraim, a földközi tengeri válságról beszélünk ma, de jelenleg valójában nincsen válság, nem érkeznek nagy tömegekben a migránsok. Ugyanakkor az EU nem talál megoldást arra, vagy nem talált megoldást arra, hogy 49 embert elhelyezzen, áthelyezzen. És mindez azután, hogy több ezer embert nem sikerült áthelyezni Olaszországból és Görögországból, azután, hogy nem sikerült a menekült és a migráns témában a megfelelő Európai Uniós szabályokat meghozni. Ahhoz, hogy a jövőben tudjuk kezelni a menekült és a migráns válságokat, ahhoz meg kell reformálni a rendszereinket. Pontosítani kell, hogy ki felel, ki a felelőse a menedékesnek, hogyan lehet megkülönböztetést tenni a gazdasági migráns és a menekült között a határon álló országok, Málta, Görögország, Olaszország, Bulgária kell, hogy most ezeket a megoldásokat megkeresse. Úgy gondolom, hogy bárhol is talált egy ország, vállalnia kell a felelősségét ebben a témában. Koszter úr, egy perc. Tisztelt kollégák, néhány nappal ezelőtt ez a cinikus játszma, véget ért. Civil szervezetek 49 embert mentettek ki a tengerből, a Sea-Watch és a CI fedélzetén 18 napot követően traumatizált állapotban Máltán partra szálltak. A közeljövőben felmerül megint ez a kérdés, a mentőhajók a biztonságos kikötőt, amely a tengeri jog értelmében megéleti őket, megkapják, és aztán sor kerül a tagállamok közti elosztásra, vagy ismét kudarcot vallanak a tagállamok. Éppen ezért haladéktalanul megoldást kell találnunk. Kell egy együttműködő tagállamokból álló koalíció, amelyek megáll, amely tagállamok megállapodnak majd egy elosztási kvótában, de a tanács még mindig vonakodik, a Dublin 4 kapcsolatban nem hajlandó a parlamenttel tárgyalni. A határozat pontosan ezt a szolidáris elosztást tartalmazza, amelyről mindig beszélünk. Én így képzelem el a szolidaritás Európáját. És az Európai Unió végre egy saját tengeri mentési programot kell, hogy kidolgozzon, hogy ne hajjon meg több ember a földközi tengeren. Köszönöm szépen. Egy percben Mandel képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A világon majd hogy nem sehol nem tapasztaljuk azt, hogy így érik meg az emberi méltóság értékét, mint Európában. Nem, vége, nem utolsósorban ez az, ami elősegíti a jólétet Európában, és ilyen nagy értéket képviselt. Ez felelősséget jelent a világban, és éppen ezért egy erős Európára van szükségünk, segítenünk el a rászoruló embereken. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy Európának szüksége van egy olyan rendszerre, amelyel tényleg a leggyengébbeket, a legrászorulóbbakat tudjuk Európában befogadni. Nem szabad a bűnözőket támogatnunk. Hogyha már nincs migrációs válság, ahogy a biztos mondta, akkor ez annak köszönhető, hogy az embercsempész útvonalakat a balkáni térségben és a földközi tengeren visszaszorítottunk. Ennek köszönhetően kevesebb a haláleset a földközi tengeren. Védnünk kell a külső határokat, és most végre az integrációval kell foglalkoznunk Európában azok számára, akik majd jönnek, akik a leggyengébbek, és akikre egyébként a munkaerőpiacon is nagy szükségünk van. Madam King. Kienge asszony, egy perce van. Köszönöm. Több mint egy éve a parlament elfogadta a Dublini reformra kap vonatkozó javaslatot. Ez egy innovatív, bátor, a szolidaritás elvére alapuló reform. Enélkül a reform nélkül egyszerűen nem fogjuk tudni kezelni a migráns jelenséget. Hogyha nincs pontos definíciója annak, hogy ki miért felel, ha nincsenek garanciák a menekültek és a migránsok jogai védelmében, akkor az Aquarius, a Sea-Watch és az egyéb hajók esetében mindig válsághelyzet lesz. Szeretnék az összes nem kormányszervezetnek köszönetet mondani a mentésért. A legfontosabb, hogy megmentsük az emberi életeket. Meg kell, hogy mentsük ezeket az életeket, és az első biztonságos kikötőbe el kell, hogy jutassuk ezeket az embereket. Jogot kell kialakítani arra, hogy a azonnali kikötési lehetőséget kapjanak ezek a hajók. A felelősséget meg kell osztani. A kormányoktól azt kérem, hogy hagyják föl, hagyjanak fel a demagógiával, és a szerződések és a nemrég elfogadott ENSZ Global Compact szerint cselekedjenek. Köszönöm. Thank you, madam. Köszönöm. Kollégák, nagyon sokan kértek felszólalási lehetőséget a KSDI keretében. Mm, López Aguilar képviselő az első. Presidenta. Elnök asszony, tanács, nagyon szomorúan veszek részt ezen a sokadik vitán a menekültügy témájáról. Több millió európai kérdezi a tanács tagjaitól, hogy mit gondolnak, mire gondoltak az elődeik, amikor a Lisszaboni szerződést aláírták, és pontosan, amelyben pontosan azt ígérték, amit az Európai Parlament is eh, kifejezett szolidaritás, a külső határok integrált kezelése és a közös felelősségvállalás a menedékkérelmek tekintetében. Ez tehát közvetlenül az Európai Tanácsot vonja felelősségre, ugyanis egy hatékony európai menekült politikára van szükségünk, és nem lehet az, hogy egymás közötti telefonhívásokkal oldjuk meg ezt a helyzetet, hiszen az Európai Uniós jogot tömegesen szegik meg, és azokat a civil szervezeteket. Elnézést, mondja az elnök asszony, Tomácsics asszony következik. Nagyon szigorú leszek a hozzászólások. Köszönöm, elnök. Köszönöm, elnök asszony. Néhány tagállam részt vett abban, hogy együttműködést alakítsunk ki néhány afrikai állammal, és ezzel a demokratikus támogatása, diktatúra fenntartása valósult meg a demokratikus átalakulás támogatása helyett. Nagyon fontos lenne a hatékony együttműködés ezekkel az országokkal. Az Európai Uniónak meg kell kettőznie az erőfeszítéseit azért, hogy a külső határait valóban meg tudja védeni, felszámolja az emberkereskedők hálózatát. Ha továbbra is elfogadjuk az illegális bevándorlást, ezzel csak a szervezet bűnözést erősítjük. Ameddig a menekült és migráns témában a politika nem felel meg a jelenlegi helyzetnek, mindig is lesz különbség, lesznek valós meredékesek lesznek, migránsok lesznek, anyagi okokból érkező személyek. A jelenlegi rendszer mostanáig csak a csalásokra tett lehetőséget, és ezzel a problémával kell, hogy foglalkozunk. Köszönöm. Köszönöm, Wártmens asszony. Mevrouw de voorzitter, commissaris, 2019 zal een heel belangrijk jaar worden. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2019 egy fontos év. Meg kell, hogy mutassuk az európai polgároknak, hogy a problémákat meg tudjuk oldani. Ezért azt kérjük a parlamenttől, az Európai Parlamenttől, hogy ambiciózus menedék ügyi politikát dolgozzon ki. Stevens úr az, és ki felhostált urakhoz szólok. Mi támogatjuk az európai menekültrendszert a tagállamok együttműködésével, támogatjuk az tagállamok felelősségét, szolidaritását, gyors megoldást támogatunk, a gyermekek védelmét támogatjuk, a migráns kiskorúak védelmét támogatjuk, a Dublini a rendszer reformját is támogatjuk. Tudjuk, hogy a tagállamok önállóan nem tudják megoldani ezeket a problémákat, ezt európai szinten kell megtalálni. Mindaz, aki mást mond és hibás számokkal jön elő, ez csak, ez, ők csak félelmet keltenek az állampolgárok között. A tanástól és a bizottságtól azt kérem, hogy Európa legyen erős, és Európa lépjen most. Köszönöm szépen, Szolé képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony, az Európa ellenes szélső jobboldalt ért hódít Európa szerte, és ez nagyon aggasztó, különböző stratégiák eh, léteznek ezzel szemben. Andalúziában eh, támogatják egyébként például az Európai Néppárt tagjai, illetve a liberálisok eh, a szélső jobboldalt, a másik megoldás az, hogy kirekeztik őket, mint Svédországban, és ami még gyakoribb, az az, hogy valaki átveszi a populista szólamokat, illetve a leegyszerűsítő megoldásokat a szélső jobbtól, főleg a migráció és a menedékügy témájában kormányában. Ezzel magyarázható például részben az a tény, hogy évek óta csak beszélünk a Dublini rendszer reformjáról, évek óta beszélünk a menekültügyi rendszerről, és a tagállamok képtelenek megállapodni, ezzel pedig eh, arról tanúskodnak, hogy eh, rendkívül mértékben hiányzik a szolidaritás, eh, a közös felelősségvállalás és a szuverenitás áthelyezés az Európai Unióra. Tisztelt tanács, adjanak fel a populizmussal és veselkedjenek neki a reformoknak. Köszönöm, Kuneva a képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Négy évvel azután, hogy kitört a migrációs válság, még még mindig arról vitatkozunk, hogy a tagállamok hány migránst fogadjanak be. Nem azért, hogy állampolgárokká váljanak, hanem azért, hogy csökkentsük a menekült, ügyi kérelmek számát. Ez szégyenletes. A problémát inkább a másodlagos mozgások jelzik, és azt mondják, hogy a szolidaritás abban kell, hogy megnyilvánuljon, hogy felosztuk egymás között a menedékkérőket. De mit jelent a szolidaritás? hiányzik a pénz, inkább táborokat szeretnénk építeni, szekundáris, másodlagos mozgások vannak és lesznek is, amíg a kapuk zárva maradnak tényleg nagyon kellemetlen mindig illegális menekült, menekültekről, menedékkérőkről beszélnünk. Nem ők illegálisak, a háború az illegális, a fegyverkereskedelem az illegális, de ezekről a témákról sosem beszélünk. Nagyon sok gyermek meghal. Hányan kell még meghaljanak, amíg feltartóztatjuk a háborúkat? Köszönöm szépen, kollégák. Öten szólalhattak fel. Tudom, hogy hozzá akartak többen is járulni a vitához, de lejárt az időnk. Most pedig Avramopoulos biztos úrnak adom meg a szót, hogy reagáljon a vitára. Köszönöm, biztos úr. Elnézést, mielőtt megkezdi, Tudom, hogy ön volt az egyike az elsőknek, de elnézésüket kérem, nagyon fontos vita ez, nagyon örültem volna, hogyha több időt kapunk rá, de az a helyzet, hogy a feletteseim nagyon szigorú utasításokat adtak a vita lebonyolításával kapcsolatban, biztos úr. Avramopoulos úr folytatja, tehát kedves kollégák, köszönöm szépen önöknek ezt a nagyon időszerű vitát és örültem volna, hogyha nem lett volna erre szükség, de sajnos mégis kénytelenek voltunk ezt a vitát lefolytatni önök közül, és nagyon sokan hangsúlyozták e vita során, hogy ez Európa legutolsó lehetősége. Nem szabad most már erőfeszítéseket pazarolnunk. A bizottság és személyesen jó magam teljes mértékben elkötelezettek vagyunk hogy önökkel és a tanácssal tovább dolgozzunk-e igen fontos cél elérésében az európai menekültügyi rendszer reformjával kapcsolatban. És szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy egyértelműen és hangosan támogatnak ebben. A továbbiakban és együtt fogunk működni nagyon intenzíven, hogy megvalósítsuk átfogó munkánkat, hogy elvégezhessük azt, és hogy Intved asszony hozzászólására reagáljak. Szofia, valamennyi javaslatunk elkerülhetetlen és elengedhetetlen része az átfogó politikának. Köszönöm a megjegyzéseit, figyelembe veszem azokat. Én ezt így látom, a csomag, a politika egyetlen egész. Azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a migráció területén valamennyi intézkedésünk szorosan összefügg egymással, és valamennyi részelemnek illeszkednie kell egymáshoz. Az Európai Unió menekültügyi reformjának elvégzése elengedhetetlen, és ehhez elengedhetetlen az illeg, irreguláris migráció csökkentése, a másodlagos mozgások korlátozása, hogy a menekültügyi kérelmeket gyorsan és tisztességesen bírálják el. Mindegyen egyetértünk, hogy a harmadik országokkal való együttműködés kulcsfontosságú, nem csupán az Európába induló irreguláris mozgások szempontjából, hanem azért is, hogy az embercsempészek és emberkereskedők kegyetlen tevékenységét felszámoljuk. A partnerség, a fokozott együttműködés az afrikai partnerországokkal áll a munkánk középpontjában. Az Európai Sürgősségi Afrika Alap konkrét eredményeket is hozott, illetve lényeges annak biztosítása, hogy valamennyi partmenti tagállam a földközi tenger körül készen álljon arra, hogy feladatait, kötelességeit, nemzetközi jogi kötelességeit teljesítse a kutatás és mentés tekintetében. Ami pedig a visszatéréssel való együttműködésünket illeti, visszatéréssel kapcsolatos együttműködésünket illeti, ezt is szeretném kihangsúlyozni, illetve végül, de nem utolsó sorban, meg kell erősítenünk, és jobban kell kezelnünk a közös külső határainkat. Tízezer európai határőrből álló csapat felállítására irányuló javaslatunk még itt van az asztalon, előttünk van, ezt kértető, kérték tőlünk a tagállamok, Azonban e javaslatokkal kapcsolatban további előrelépésekre van szükség. Kedves kollégák, fel kell készülnünk a jövőre. Ugyanis a jövő nem látható előre. Ez mindenki érdekét szolgálja. Tovább már nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen szervezetlen adhok megoldásokat alkalmazunk. Elérkezett az idő, hogy a szavakból tettek legyenek választási év lesz. Szeretném megismételni azt az üzenetet, hogy Európát az alapján fogják megítélni, hogy mit tesz a polgáraért. Ahogyan Cecilia is elmondta, a polgáraink nagyon sokat várnak tőlünk és számítanak ránk. Én azt remélem, hogy hamarosan nagyon más vitát fogunk tartani, úgyhogy lépjünk előre, és a célunk az legyen, hogy Európa jövője szempontjából egy erős örökséget biztosítsunk. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Csot asszonynak, a tanács nevében államtitkár asszonynak fogom megadni a szót. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Az önök által említett helyzet valóban nem túl szerencsés, az elnökség együttműködik a bizottsággal, a tagállamokkal, hogy olyan megoldást találjon, amely az előrejelezhetőséget biztosítja az emberi, illetve a nemzetközi tengerjog értelmében, és hogy hatékony menekültügyi, illetve visszaküldési eljárásokat alkalmazon. 2018. decemberében az Európai Tanács tanácsot felkérték, hogy a korábbi következtetései alapján folytassa a munkát, és konszenzusra törekedjen a Dublini rendelettel kapcsolatban, és a felelősségvállalás, illetve a szolidaritás egyensúlyára helyezi a hangsúlyt, figyelembe véve a keresési és men- mentési műveletek után partra vitt emberek helyzetét figyelembe véve. Több elnökség után illetve során nagyon sok erőfeszítés történt arra, hogy elfogadható megoldást találjunk, több koncepciót tettünk próbára, azonban kompromisszumban el sikerült megállapodni. Ahogyan már elhangzott, egyértelművé vált, hogy a megállapodásnak a, a átfogó megközelítés különböző elemeire kell alapoznia, és ez az az út, amelyet a román elnökség is követni fog. Ahogyan már a korábbiakban mondtam, azon dolgozunk, hogy olyan megoldást találjunk, amely előrejelezhetőséget hoz a nemzetközi tengerjognak megfelelően, annak érdekében, hogy hatékony menekültügyi és visszaküldési eljárásokat valósítsunk meg. A múlt héten két civil szervezet hajójára sikerült eh, megoldást találni a bizottság támogatásával. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy gyorsan érjünk el sikereket, még akkor is, hogyha csak ideiglenes megoldásokat találunk. Az Európai Unió egésze és maguk a migránsok nem érdemlik meg, hogy ezek a helyzetek megoldatlanok maradjanak. Ugyanakkor viszont folytatjuk a munkát a közös európai menekültügyi rendszer reformján, amely állandó megoldást kínálhat e helyzetek megoldására. Én biztos vagyok abban, hogy az erőfeszítéseinknek köszönhetően fontos előrelépést érhetünk el. Nagyon köszönöm a figyelmet még egyszer. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm kollégák az együttműködésüket, a vitát ezennel lezárom.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 Napi rend szerint a következő pontunk a tanács ország elnökségének mérlege. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy most nem lesz CashDI eljárás, és kékkártyás kérdést sem tudok elfogadni. Prima di dare la parola al cancelliere Mielőtt Sebastian Kurz úrnak megadom a szót, szeretnék köszönetet mondani az osztrák elnökségnek a kiváló együttműködésért az Európai Parlamenttel. Továbbá szeretném köszönetet mondani az osztrák elnökségnek, hogy az Európai Unió és az afrikai kapcsolatok témájában szervezett találkozóra meghívták az Európai Parlament képviselőjét, Juncker bizottsági elnök úr és Tusk úr jelenlétével folyt le ez a találkozó, ezért még egyszer szeretnék köszönetet mondani az osztrák elnökségnek, az osztrák kormánynak, akik részt vettek a, a parlament ülésein, és természetesen a brüsszeli osztrák képviseletnek is köszönet, és már is átadom a szót Kurz úrnak. Tisztelt elnök úr, bizottság, tisztelt képviselők, frakcióvezetők, tisztelt képviselők. Örülök annak, hogy ismét itt lehetek önöknél vendégként az Európai Parlamentben, és a mai napon ismertethetem önökkel az európai, az osztrák elnökség munkájának eredményét. Hat hónap áll mögöttünk, nagyon sűrű volt a munkaprogramunk, ugyanakkor nagyon jó is volt az együttműködés az Európai Parlamenttel. Rögtön kezdett Parlamentként szeretném megköszönni önöknek a remek együttműködést, a tanács, a bizottság és a parlament közti együttműködést az elmúlt hat év során. Köszönöm önöknek azt a támogatást is, amelyet az elnökség munkájához nyújtottak. A soros elnökségünk alatt mindig az Európai Parlamenttel való átfogó együttműködésre nagy hangsúlyt helyeztünk. Éppen ezért ma Juliana Bogner Straussnak és Claudine Edstadlernek is szeretnék köszönetet mondani, ugyanis a plenáris ülésszakok során ők képviselték itt az osztrák elnökséget. Ugyanakkor önöknek is szeretném megköszönni önöknek a 161 különböző trialógus ülést. Itt 53 esetben sikerült megállapodást elérni. Köszönhetően a tanács, a parlament és a bizottság erőfeszítéseinek, és mindenek előtt annak, hogy az összes résztvevő fél kompromisszumkészséget mutatott. Az osztrák elnökség csapatának Nike másik nagykövetnek és Alexander Schallenbergnek, valamint a két brüsszeli és bécsi csapatnak is szeretnék köszönetet mondani. Miután minden ügynökség, minden soros elnökség csak egy láncszem, éppen ezért szeretnék a bolgár és észt elnökségnek is köszönetet mondani, és a soros román elnökségnek sok sikert kívánni a következő intenzív hat hónaphoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Júliusban itt jártam a parlamentben önöknél, és akkor azt mondtam, hogy közösen az Európai Uniót nem szabad magától értetődőnek tekintenünk, hanem nap mint nap dolgoznunk kell annak érdekében, hogy javítsunk az unión. Akkor is, hogyha szakmai kérdésekben nehezek a viták, akkor is elmondtam, hogy a véleményem az, hogy mindig lesz, mindig több lesz az, ami összeköt bennünket, mint az, ami valaha eltávolíthat bennünket egymástól, és ezt ma is így látom. Az Európai Unió előtt mindig az a kihívás, hogy nagyon bonyolult a struktúrája. A döntéshozatal gyakran sok időt vesz igénybe, gyakran lehetetlenségnek tűnik. Ennek ellenére olyan sok minden kapcsol össze bennünket, hogy olyan sok a közös kérdés, a közös probléma, amelyet meg kell oldanunk, hogy az együttműködésnek nincs is alternatívája, és a kompromisszum készségnek sem. Örülök annak, hogy az elmúlt hat év során önökkel együtt kompromisszumokat tudtunk kialakítani, és így remélhetőleg az Európai Unió sok szakmai kérdésben a megfelelő irányba léphet tovább. A jelenlegi alkalomból, és ennek jelentőségére való tisztelettel is szeretnék a Brexit-tel indítani. Amikor júliusban átvettük a soros elnökséget, az volt a törekvésünk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 27-ek uniójának egységét megőrizzük. Most szeretnék a bizottság elnökének és Michel Barnier-nak is köszönetet mondani a tárgyalásokért, ugyanis ez sikerült, mindig is az volt a szándékunk, hogy ezt támogassuk. A 27-ek uniójának egysége ma is biztosított ennek köszönhetően, és ki kell mondanunk azt is, hogy a tárgyalások során nem vethetünk semmit az unió szemére, rendkívül jó a kilépési dokumentum, amelyben megállapodtunk. Ez egy kiegyensúlyozott dokumentum, és egy politikai nyilatkozatot is tartalmaz, biztosít a jövőbeli kapcsolatok szempontjából, még akkor is, hogyha negatív lenne esetleg ma délután Nagy-Britanniában a szavazás eredménye, és noha az elkövetkezendő hónapok nehézkesek lehetnek, remélem, hogy továbbra is sikeresen biztosítani tudjuk az unió egységét, és a tanács, a bizottság, valamint a parlament közti együttműködést biztosítani tudjuk. A soros elnökség után is Ausztria mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt az irányvonalat támogassa. A Brexit mellett az volt a szlogenünk, hogy egy Európa, amely védelmet nyújt, három dologra helyeztük a súlypontot. Először is a biztonságra és az illegális migrációval szembeni küzdelemre, másfelől a jólétre és a versenyképesség növekedés, növelésére, valamint a e, szomszédságra, ugyanis szeretnénk a biztonságot szavatolni Európában, ehhez azonban a szomszédos országokban is elő kell segítenünk a stabilitást, ami a biztonságot és a migrációs politikát illeti az elosztási kérdésben levő holdpont ellenére sikerült a harmadik országokkal az együttműködést javítanunk, főleg Egyiptommal, de más országokkal is. Biztosítani tudtuk azt, hogy a mentést már nem csak európai hajók végezzék, ugyanis ez mindig összekapcsolódik az Európába való utazással, az Európába szóló jegyjel. A líbiai és más országok parti őrsége is végezheti ezt a feladatot, és ezt követően visszaviszik az embereket Észak-Afrikába. Ennek eredményeképpen ma 95%-kal kevesebben érkeznek Európába, mint 2015-ben. És ami a legfontosabb, az nem csak az érkezések számának csökkentése, hanem az, hogy a földközi tengeren bekövetkezett halálesetek száma radikálisan csökkent. A földközi tengeri térség, az olaszországi útvonal gyakorlatilag bezárult. Az utóbbi hetekben gyakorlatilag senki sem érkezett ezen az útvonalon. Elértük azt is, hogy a belügyminiszterek megállapodjanak a Frontex mandátumának biztosításában, a Frontex a jövőben harmadik országokkal szorosabban együttműködhet, és ami a személyzeti kérdést illeti, továbbra is támogatjuk a bizottság javaslatait, a jövőben is ezt fogjuk tenni, és kérem önöket is annak ér, arra kérném fel, hogy forduljanak a kormányfőikhez, ugyanis vannak olyanok, akiket ebben a kérdésben még meg kell győzni. Ami az elosztási vitát illeti, megpróbáltuk ezt nem tovább szítani, hanem egy új javaslatot előterjeszteni, a kötelező érvényű szolidaritást, és a bizottságnak e tekintetben is köszönöm a pozitív hangvételű nyilatkozatát. Ami a versenyképességet, illetve a jólétet illeti, a jólét fenntartható biztosítását, a hangsúlyt arra helyeztük, hogy a belső piacot fenntarthatóan javítanunk, erősítenünk kell. A digitális belső piacsal kapcsolatos javaslatok nagy részét sikerült lezárnunk, mint például a kiberbiztonsággal, vagy a műsorszorási kérdéssel kapcsolatos javaslatot. Ugyanígy az internet méltányos megadóztatásával is foglalkoztunk, lehetséges volt a tanácson belül megváltoztatni az álláspontokat, és a döntéshozatal ugyan még nem történt meg, de kérem önöket, hogy segítsenek meggyőzni azon tagállamokat, amelyek e tekintetben még némileg szkeptikusak. A fenntarthatóság nagyon fontos volt az osztrák köztársaság számára, éppen ezért örülök annak, hogy sikerült bizonyos műanyagok betiltását elérnünk, illetve a nehéz gépjárművek, valamint a személygépjárművek széndiokszid kibocsátásának csökkentését jóvá hagytuk, ugyanis itt is sikeresek voltak a trialógus egyeztetések. A munkahelyek védelme bizonyos rákkeltő anyagokkal szemben, vagy egy európai munkahelyi ügynökség létrehozása, további lépések, amelyeket meg kell említenünk. Egy valóban erős és versenyképes Európa, Európai Unió természetesen egy modern költségvetést is kell, hogy kapjon. Az MFF-fel kapcsolatos, a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokat illetően azt kell mondjam, hogy kezdetben nagyon szkeptikus voltam, nem voltam biztos abban, hogy sikeresen ezt le tudjuk-e zárni, de a bizottság elnökének kérésére mégis teljes gőzzel belevetettük magunkat ebbe a munkába, és igaza volt a bizottság elnökének, ugyanis valóban sikerült jobb eredményen zárni ezt, mint eh, ahogyan én arra kezdetben számítottam. Decemberben az elnökség végén egy eh, teljes eh, tárgyalási csomagot sikerült átadnunk, és remélhetően a tárgyalások most gyorsan folytatódnak. A harmadik terület, amelyet súlypontként határoztunk meg, a szomszédságpolitika volt. Osztrákként hálás vagyok azért, hogy a Nyugat-Balkán most már az Európai Unió politikájának homlok terébe került, bizonyos nyugat-balkáni országokkal sikerült előrelépést elérnünk, például a Macedóniával kapcsolatos névvita kérdésében, és Szerbiával két csatlakozási fejezetet, Montenegróval egy csatlakozási fejezetet tudtunk megnyitni, ez pedig valóban európai perspektívát nyújt ennek a térségnek. Remélem, hogy Románia, valamint a következő bolgár elnökség, a következő elnökség a, is ezt a fókuszt meg fogja őrizni. Tajani elnök úr az Afrika Fórummal kapcsolatos együttműködésért is hálás vagyok. Egy bécsi fórumon az Európai Unióval és az Afrikai Unióval együtt megpróbáltuk Afrika gazdasági fejlődésére helyezni a hangsúlyt, azért, hogy fenntartható módon javítsuk ott az életkörülményeket, és a beruházások szempontjából nem szabad a kínaiaknak, a kínaiak kezébe helyeznünk a kontinenst. A résztvevő kormányok nagyon pontos, nagyon hasznos visszajelzést kaptak, éppen ezért köszönettel tartozom mindazoknak, akik lehetővé tették ezen fórum megrendezését. Végezetül fontosnak tartom megemlíteni azt a témát, amely Ausztria számára történelmünk miatt lényeges, az antiszemitizmus elleni és az anticionizmus elleni küzdelem. Bécsben megtartottuk az első konferenciát az európai zsidó közösségekkel, és decemberben tanácsi következtetéseket is fogadtunk el ebben a témában. Az összes állam és kormányfőnek az Európai Tanácsban szeretném megköszönni a támogatását, mert fontosnak tartom, hogy egy, egyes tagállamokban, ha a zsidó hitvallású személyek nem érzik már biztonságban magukat, ezt nem szabad pusztán tudomásul vennünk, hanem ez ellen küzdenünk kell, méghozzá elszántan. Végezetül, hölgyeim és uraim, szeretnék mindenek előtt még egyszer a bizottságnak, Juncker úrnak, az Európai Parlamentnek és mindenek előtt Tajani elnök úrnak, valamint az összes állam és kormányfőnek, tagállamnak köszönetet mondani a jó és konstruktív együttműködésért az elnökségünk során. Mindig is azért tettünk erőfeszítéseket, hogy hozzájáruljunk az Európai Unió erősítéséhez, kompromisszumokat találjunk és konkrét célokat, eredményeket érjük el. Örülök annak, hogy ez sok területen sikerült, és azt ígérhetem önöknek, hogy az osztrák köztársaság továbbra is aktívan hozzá fog járulni az Európai Unió erősítéséhez, és miután tudom, hogy itt már némileg a levegőben érezhető a választási kampány előszele, azok, akik jelöltként indulnak a májusi választásokon, sok sikert kívánok, és remélem, hogy a választási kampány során intenzív érdemi vitát sikerül majd folytatni az Európai Unió jövőjéről, ugyanis erre nagy szükségünk van, de azt is remélem, hogy teljesen sikerül majd lefolytatni ezt a vitát, ugyanis ez az, ami az egységes Európa és az európai állampolgárok érdekét szolgálja. Köszönöm szépen a remek együttműködést az elmúlt hat hónap során, és sok sikert kívánok az Európai Uniónak! Köszönöm szépen, kancellár úr, a felszólalását, és az antiszemitizmus elleni föllépésüket. Ez nagyon fontos a parlament számára, fontos, hogy megvédjük a vallásszabadságot, támogassuk a párbeszédet. Köszönöm szépen ezt a munkájukat. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker, öné a szó. Monsieur Elnök úr, üdvözlöm, buongiorno, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, Tisztelt kancellár úr, tisztelt képviselők, tisztelt tagok, tisztelt nagykövet úr, aki az osztrák elnökség sikeréből nagymértékben kivette a részét, hölgyeim és uraim, nem sok értelme lenne annak, ha megismételném azt, amit a kancellár úr már elmondott. Az osztrák elnökség mérlege mm, nagyon jó benyomást kelt. A tanács, a parlament és a bizottság közt elért megállapodások számát figyelembe véve 134 dossziéval foglalkoztunk sikeresen, ezekkel tárgyaltuk, és 73 megállapodásra került sor a tanácssal. Van tapasztalatom az ilyen kérdésekben, amikor mérleget vonunk, úgyhogy összehasonlíthatom azt, amit az osztrák elnökség elért, azzal, amit mások elértek, akik ugyanakkor nagyobb elvárásokkal indítottak, és azt kell mondjam, hogy az osztrák elnökség mérlege minden tekintetben kiváló egy releváns kivétellel örültem volna annak, ha az osztrák szövetségi kormány túllép azon a pillanaton a migrációs paktummal kapcsolatban, és jóvá hagyta volna ezt a megállapodást. A kancellár úr, Sebastian tudja, hogy ez kívánatos lett volna, jó lett volna, hogyha a soros elnökség a megfelelő irányba lépett volna, a helyet, hogy negatív jelzéseket küld. De az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy nem Ausztria volt az egyetlen ország, nem Ausztria az egyetlen ország, amely elvetette, elveti ezt a migrációs paktumot. Én ezt akkor nem értettem, továbbra sem értem, hogy ez hogy következhetett be, de ezen gyenge pillanat kivételével azt kell mondjam, hogy az osztrák elnökséggel szemben semmilyen ellenvetésem nincs, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok előítélettel szemben ez egy olyan elnökség volt, amely az európai ügynek szolgált. Tehát európai szempontból mindenképpen kiváló volt, és jó lenne, hogyha több lenne az ilyen elnökség, amely konzekvensen halad, ahogyan azt az osztrák soros elnökség tette. Tulajdonképpen élveztem, hogy mi a bizottság az osztrák barátaink készségére mindig számíthattunk. A Brexit kapcsán például, amikor a 27-ek uniójának egységét kellett megőrizni, ez nem volt egy könnyű feladat szemben azzal, amit az ember hajlamos gondolni. Ez a vita ugyanis nem csak a tanács szintjén, hanem a szakmai grémiumokban is folyt, és ott Ausztria nagyon egyértelműen járt el, egyértelmű irányvonalat követett, és ezt mindenképpen méltatnunk kell, el kell ezt ismernünk. Nagyon elégedett vagyok. Örülök annak, hogy az osztrák elnökség, ugye Sebastian is ezt elmondta, a külső határok biztosításának témájában elfogadta a bizottsági javaslatokat. Be kell valljam, hogy az Európai Bizottság a külső határok biztosításával kapcsolatos javaslatát átdolgozta, méghozzá az osztrák szövetségi kancellár javaslatának megfelelően, ugyanis megállapodtunk abban, hogy az osztrák érdekeket is figyelembe vesszük. De most úgy tűnik, hogy már csak mi vagyunk azok, akik tartjuk magunkat ahhoz, amit kezdetben tulajdonképpen mindenki akart. Az osztrák elnökség a különböző tanácsokban megpróbálta életben tartani ezt a gondolatot. Biztosan észrevették már, hogy influenzás vagyok, próbálok beszélni, amíg van hangom minden esetre szeretném megemlíteni azt is, hogy mindenki azt várja el tőlük, hogy a határvédelem terén többet tegyünk, mi ezt megtesszük, javaslatokat nyújtunk be, ahogyan ezt a kancellár úrral tettünk, és most feltartóztatják a haladást a tanácsban, vagy azt tesszük, ami mellett elkötelezzük magunkat, vagy az ember tartsa a száját, hogyha erre nem képes. Minden esetre az osztrák kancellárnak és a kormánynak hálás vagyok azért, mert maximálisan támogatta bizottsági javaslatokat, és hálás vagyok azért is, mert kezdeti fenntartások miatt, például a munkalékrű ügynökség kapcsán ez a helyzet megváltozott. Emlékszem, hogy az elnökség kezdetén beszéltem veled, és arra szólítottalak fel finoman, hogy folytassátok ezt az anyagot. Különböző fenntartások, aggályok ellenére az osztrák elnökség ezt megtette, ezért hálás vagyok. És ha most már van egy banki hatóság, jó, hogy lesz egy munkaügyi hatóság is. Korábban, amikor még csak szakszervezet is voltam, akkor is hangsúlyoztam, hogy nem szabad a munkavállalókkal szembe helyezkednünk, aki a bankokat védi, az a munkavállalókat is kell, hogy védje, és az osztrák elnökség segített abban, hogy elmozduljunk ebbe az irányba. MFF pénzügyi perspektíva, ezen a területen is elismerésekkel kell adoznunk az osztrák elnökség előtt kezdeti aggályok ellenére, amelyekről az, a kancellár is beszélt, sikerült megvalósítani azt, ami korábbi években egy ilyen korai szakaszban nem volt lehetséges, a tárgyalási dobozt megtölteni, úgy, hogy a tanács, a parlament amely általában gyorsabb, mint a tanács, most már rendelkezik egy tárgyalási kiinduló ponttal, és így a pénzügyi perspektíva tekintetében elérhetjük azt a haladást, amelyre szükségünk van, és a, így októberig ezt lezárhatjuk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban csak elismeréssel szólhatok az osztrák elnökségről tudjuk, hogy mennyire nehéz ez a tárgyalási folyamat, ezek a tárgyalási dobozok, fejezetek. Minden esetre azt szeretném elmondani, hogy a, az osztrák elnökség nagy körüntekintéssel rakta össze a darabokat, annak érdekében, hogy a pénzügyi perspektíva kérdésében további haladást érjünk el. Hálás vagyok továbbá azért, mert az antiszemitizmus témájában egyértelműen szólalt fel az elnökség. Sohasem gondoltam volna, hogy megélem egyszer még azt, hogy zsidó honfitársaink félnek, félniük kell, és Ausztriának különleg, különleges okai voltak azért, hogy egyértelműen szólaljon fel az antiszemitizmussal szemben. Hónapokkal ezelőtt Bécsben jártam, és a bécsi zsidó közösséggel is találkoztam, és leszögeztem ott is, hogy Európának a rasszizmusnak, az idegen gyűlöletnek, az antiszemitizmusnak nincs helye. Az osztrák elnöksége tekintetben nem csak figyelmeztető szavakat fogalmazott meg, hanem tettekkel is bebizonyította azt, hogy a szükséges elrettentő lépéseket